Kezdjük meg e, az ülés második részét, úgyhogy nagyon kevés bizottsági tag van jelen. Jár urat üdvözlöm, aki nem volt itt e, ma délelőtt. Igen, igen, azért vannak néhányan. Hát akkor kezdjük el a 12-essel, nem, a 13-assal. 13-assal. Ezt elhalasztottuk, mondja a titkárság. Uh, Azt gondoltam, hogy a 12-essel ma délután ö, foglalkozunk. A 15-össel kezdjük. Diszkriminációval kapcsolatos ügy. A petíciót Richard Ingrid uh, Lord nyújtotta be. Tehát valami Lord, Lord, nincs meg az angol szövegem. Görögül folytatja az elnök, azt mondja, tehát ő nem tagja a felsőháznak, és azt kérdezi, hogy el lehet-e veszíteni a lordságot, hogyha az ember európai parlamenti képviselő volt. Tehát adom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, legyen kedves tájékoztatni bennünket. Legyen kedves akkor ön kezdeni. Tehát a 13-asnál vagyunk. Köszönöm szépen elnök asszony, hogy megadta szót. Ez a petíció egy nagyon specifikus brit jogszabályi helyzettel foglalkozik. Az örökletes lordok esetében az a kérdés, hogy az európai parlamenti képviselővel a megválasztás után megőrizhetük -e lordság, 1979 óta az Európai Parlamentbe közvetlenül választják a képviselőket. 2002-ben a 772-es határozattal módosították eh, ezt a jogszabályt, amely az összeférhetetlenségről szól, az Európai Parlamenti képviselők összeférhetetlenségéről. többek között eh, úgy rendelkeznek, hogy egy nemzeti parlamentnek nem lehet képviselője valaki, hogyha az Európai Parlamentnek képviselője. Ami az Egyesült Királyság jogszabályait illeti, de nagyon bonyolult a helyzet a hagyományok miatt. A parlament brit tagjai lemondhatnak a nemzeti képviselőségükről, hogyha az Európai Parlament képviselőjével választják őket, hogy ne legyen két mandátumuk. A lordok házának tagjai, örökletes vagy életre szóló tagjai viszont nem mondhatnak le, tehát ők tagjai maradnak a lordok házának egész életükben. Viszont annak érdekében, hogy a brit jogszabályokat összhangba hozzák az 1979-es Európai Parlament képviselőjének megválasztásáról szóló szabályjal, egy 2008-as diszkvalifikációs szabályt hoztak az Egyesült Királyságban, és ez a szabályozás úgy szól, hogy felfüggesztik a Lordok házában való tagságot az életre szóló lordság esetében. A petíció esetében az a, azt a problémát vetették fel, hogy ebben a rendelkezésben nem szerepel a felfüggesztés lehetősége azok esetében, akik örökletes lordok, tehát nem csak életükre szólóan lordok. Első értékelés után az Európai Bizottság azt találta, hogy valóban az örökletes lordok esetében, akik európai képviselővé kerülnek megválasztásra, probléma van e személyek európai képviselőként dolgozhatnak, nem tudják felfüggeszteni a Lordok házában való tagságukat az Egyesült Királyságban. Az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy itt a közösségi jognak való megfelelés problémája merül fel, ezért 2009. októberében a brit hatóságokhoz levelet intézett, ezt az aggáját ismertette velük, és azt kérte, hogy a brit hatóságok tegyék meg észrevételeiket. A bizottság tehát 2009. októberében küldte meg ezt a brit állandó képviseletnek. Sajnos azóta nem kaptunk a brit hatóságoktól választ, választ, és kapcsolatban vagyunk velük, sürgetjük a válaszadást erre a levélre. Köszönöm szépen. Most már nincs bekapcsolva az elnök mikrofonja. Mikrofon nélküli hozzászólások a teremből. Mikro, I'm, I'm really here just to take an, uh, uh, if you like, interested interest. Hadd mondjam el, miért érdekel engem ez a kérdés, hiszen magam is abba a kategóriába tartozom, amelyik eh, előnyt húzott ebből a diszkvalifikációs szabályból, hiszen én nem örökölhető nemesi címmel rendelkezem, ezért el tudtam foglalni helyemet az Európai Parlamentben immár hamadszor, éppen ideje szerintem, hogy ne álljon fenn elő ilyen rendelkezés az örökölt nemesi címekkel kapcsolatban is. Ezért nagy szükség van a reformra. Azonban ahogy bárkit engem is nagyon, én is nagyon várom a brit kormány magyarázatát Nyilván fontos dolgokat mondanak majd el a válaszokban. Igen, másképp kezelik az életre szóló és az örökölt nemesi címek tulajdonosait. Más jogokkal ruházzák fel őket európai parlamenti képviselői minőségükben. Um, így módon nem vehetnek részt a Lordok házában történő szavazásban. Nem igazán szeretném bármiféle megjegyzést hozzáfűzni, de nagyon örülnék, ha választ kapnánk. Köszönöm szépen. Latford asszony, Ló úr is szeretne részt venni ebben a vitában. Tisztelt képviselők, Robert eh, Atkins kérésére eh, vettük fel a napirendre ezt a témát az előző viták után. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a 13-as eh, szám alatt a dossziében az Alkotmányügyi Szakbizottság véleménye is szerepel. Ezt a véleményt éppen a legutóbbi európai választások előtt tették közzé e-mailt kapott a titkárság az angol, a brit igazságügyi minisztériumtól nem kaptunk hivatalos választ, ezért Watson úr újra megkereste őket. Mivel Sir Robert Atkins kérte, hogy újra vegyük fel a napirendre ezt a témát, foglalkozunk a témával, és újra felvesszük a napirendre, mihelyt a brit hatóságok hivatalos állásfoglalásukat is megküldik a témában. Pillanatnyilag Az informális e-mail alapján úgy ítélem meg, hogy az igazságügyminisztérium és a kabinet iroda foglalkozik a kérdéssel az Egyesült Királyságban, és a közeljövőben fogunk is hivatalos választ kapni gondolom, hogy hasonló módon az Európai Bizottság is meg fogja kapni ezt a választ. For, uh, Köszönjük szépen a választ a brit hatóságok részére 14-es napi rendi pont következik. Körtén úr petícióira. Kérem, hogy adja elő kérelmét. Yeah, sit down here. And you have to speak here. You are going to be more comfortable. So, speak. Okay. Chairperson. Uh... Elnök asszony, tisztelt képviselők, megköszönöm, hogy elfogadták a petíciómat, és bemutathatom álláspontomat. D- Írország déli részén talál- vagyunk találhatók, látják a kivetítőn, Kork megyébe e, Kork városától 15 kilométerre beri, Körtén vagyok, és a bizottság Szövetség, Szabadsági Szövetséget képviselem. A petíció egy kőfejtő ellen született, és a Kort megyei tanács indítványa ellen azt kérjük, hogy az EU biztosítsa a megfelelést az ide vonatkozó jogszabályoknak, eh, hogy mi ivóvizet nyerhessünk ki. A vízi keretirányelv eh, értelmében, amelyet ebben az esetben nem alkalmaztak, nem tartottak be. Ez a mi vízciklusunk, a vizet eh, egy föld alatti forrásból nyerjük, Mi itt a gondunk? Az a gondunk, hogy a kérdéses vállalat a víztábla alatt fejtette a, a, ki a követ, ez egy víztartó terület, de nem túl mély, egészen egy, egy, egy kis dombocska alatt található. Ez a víztartó terület E, már a jégkorszak óta nyújtja a vizet nekünk. 1999-ben megkértük a helyi hatóságokat, hogy e, e, vizsgálja meg a víztartó helyzetét, mert a kőbányászat szennyezi a víz minőségét. 98-ban víztartó védelmet iktattak be, de a műveleti terület ezen belül, ezen a gyűrűn belül van az egy ezer méteres sugáron belül, és ott láthatják a forrást, szintén a kőfejtő területen, területén belül található, amelyet feketével jelöltünk jobb oldalt. ...1978-ban 5 hektáros területen kezdtek el kőfejtést folytatni az árnyékolt területen. 5, 5 hektárról van szó. 1998, 89-ben a tervezőtisztnek azt a tanácsot adták a helyi mérnökök, hogy a, a kőfejtés megszűnt. 2003 óta 400 hidrológiai helyzetfelmérést készítettek, két helyi hatóság és egy helyi a, a, a, az önkormányzat és a helyi vállalkozás is. Mindegyik tanulmányban egyetértenek abban, hogy ez a víztartó réteg nagyon sérülékeny. Ezen a képen megmutatjuk azokat a területeket, ahol, amely a, a kijelölt területen a 40 hektáros méretet is megharadja. Itt folynak a kőfejtési tevékenységek. A kőfejtés területe 600 méterre folyik a, a víztartó terület szélétől. Regionálisan fontos a víztartó terület ez, ahol a vízforrások a, a, a, 50 ezernél több eh, embert látnak el eh, Írország déli részén eh, ivóvízzel. Három mm, folyó medencéjét is érinti a magas szintek miatt a víz elszivárog. Itt láthatják szatellitképen a ásatásokat, amelyek 74 óta folynak, elítél, eh, amelyet ismételek, egy, időt, egy, egy időben megszűntek. Rengeteg ö, eh, ö, eh, egyéb külfejtési tevékenység is zajlott. Geological report. You can see this... A, ezen a képen a geológiai jelentésből származó körülhatárolt jelentés területet láthatják. A föld, föld teljesen a műveleti terület alá esik, és itt látható a mi e, ivóvizünk. Nagyon nehéz elhinni, hogy e, ilyen következményekkel, ilyen visszennyezéssel járó tevékenységet folytatnak, bár egy a vizet magát egyelőre még nem szennyezték meg. Az évek során kapott válaszok e, csak közhelyek, és figyelmen kívül hagyják azt a nagyon fontos kérdést, amit mi felvetettünk. A pirosra kiemelt vonalban láthatják, hogy 2002-ben elismerték azt, hogy a kőfejtés jogellenes, a területen kívül esik. Most már rövid leszek. 2004-ben az ír jogalkotás The uh, company had to register the quarry. We made a submission to the county council, Cork County Council, the local authority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 önkormányzat kiegészítse a döntést. Januárban azt az ajánlatot kaptuk, hogy a jogszabály szerint az önkormányzat tanácsára teljes engedélyért folyamodjon a vállalat. Hihetetlen módon a tervezési tanács nem fogadta meg a saját tanácsadójuk véleményét, az 59 feltételből 9-et kivettek, a többit módosították, és e, úgy folytatták a tevékenységeket, mintha semmi nem történt volna. Mivel a vállalat jelentős beszállítója a helyi önkormányzatnak, e, ez alássa az eredményeket, és a vízkeret keret irányelv e, kitételének nem tudnak megfelelni kértük az EU bíróságának véleményét 2008-ban. Környezeti tanulmányt nem készítettek a helyi önkormányzat részéről, és egy ilyen érzékeny területen, ahol ennyi környezetvédelmi kérdés sérülékeny, a mi szövetségünk, annak az a véleménye, hogy az ír nemzeti törvények értelmében és az EU irányelvek értelmében is két alapvető irányelvet sértettek meg. 800 lelkes a mi falunk, 7000 euró, 7000 eurós közösségi befizetéssel, ezt a munkát a helyi hatóságoknak végre kellett volna, volna hajtani, hogy meg, megőrizzék a víz minőségét a jövő számára kérjük a parlamentet, hogy csatlakozzon, és ragaszkodjunk ahhoz együtt, hogy a bizottság vizsgálja ki az eljárást, és meg, megmenthessék a vízforrásunkat a jövőked, jövőért. Szeretném még bemutatni a bizottságnak a támogató dokumentumát, ha az elnök azt, hogy megengedi. Elnök asszony mikrofon nélkül. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Ahogyan azt a petíciós elmagyarázta, az ivóvíz minőségé miatt aggódnak a helyi lakosok, emiatt a kőfejtő tevékenység miatt. Szerencsés módon egyelőre a forrásokat nem, nem szennyezték. A két irányelv szeretnék utalni, a, a keretirányelvre, vízkeretirányelvre, illetve a környezeti határ hatástanulmány irányelvre, ezen kívül az ivóvíz irányelvre, madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvre is utalnék megvizsgáltuk az irányelvek végrehajtását, nem találtunk szabálysértést ez esetben. Ami pedig a vízkeret irányelvet illeti, a bizottság arra biztatta a petíciósokat, hogy a nyilvános konzultációs folyamat, folyamatot használják a vízkeret irányelv számára, illetve keretében ugyanis ebben az esetben kötelező ez a konzultáció a hatóságoknál. A petíciósok ezt a lehetőséget kihasználták, és az ír hatóságoknak benyújtott kérvényüket továbbították a bizottságnak. A bizottság még nem tud arról, hogy mi volt ennek a folyamatnak a végeredménye, ugyanis a pénz, vízkeret irányelven belül 2010. március 22-ig kell tájékoztatni a bizottságot, és akkor tudjuk majd megállapítani, hogy a szükséges intézkedéseket, védintézkedéseket ö, sikerült-e végrehajtani. Ami pedig a hatástanulmány irányelvet illeti, itt a kőfejtő mérete a kérdés, és a szatellitkép azt mutatta, hogy egy részről van egy magterület, ahol a kőfejtés történik, és természetesen van egy terület is, ahol a tevékenységet, egyéb tevékenységet folytatják, de egyébként ez az 1974-es engedélynek nem képezi tárgyát. A kulcskérdés itt az, hogy összességében ez a művelet a 25 hektáron túllép, vagy sem. Hogyha alatta van, akkor egy eseti döntésről van szó, hogy kihatással van ez a környezetre, vagy sem. Hogyha 25 hektáron felül van, és hogyha a lehetséges jövőbeli bővítéseket is figyelembe veszük, azt hiszem a petíciósoknak ez a fő aggája, akkor nyilván a küszöböt már jócskán meghaladja. Sajnálatos módon a bizottság intézet egy konkrét kérdést az írhatóságokhoz egy találkozó során, tavaly év közepén azt a választ kaptuk, hogy az engedélyt 5 hektárra adták ki, nem pedig többre. És ez pedig egybevág azzal, amit a petíciós az imént mondott. Itt a kulcskérdés az, hogy mi a helyzet jelenleg, az engedély mire vonatkozik, a vállalat az engedélynek megfelele, és csupán az engedélyen belül termelnek ki kavicsot, vagy túllépezen. Nem csak 74-es engedélyre utaltak, hanem egy későbbire is. Egyértelműen meghatározták azt is, hogy az ír törvényeknek megfelelően valamennyi kőfejtőt, ami 5 hektárnál nagyobb területű, környezeti hatástanulmány kötelezettségének kell alávetni. Az írhatóságok még késedelmes válaszadásban vannak, úgyhogy egyelőre több információt nem tudok adni erről, de a bizottság törekszik arra, hogy választ kapjon, és az írhatóságokkal megteszi a megfelelő lépéseket. Köszönöm. Uh, yes, Mr. Kelly. Yes. Kelly úr. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon fontos vigasz ez sok ember eh, számára. Az Európai Parlament és a eh, Petíciós Szakbizottság eh, vállalta, hogy kivizsgálja a sérelmüket, miután ezzel nem foglalkoztak a saját országukban. A Watergrass közösség nagyon sokat dolgozott annak érdekében, hogy az ügyet bemutatja, bemutassa. A közösség nagyon aggódik, úgy gondolom, hogy láthatják, hogy miért aggódunk, hogyha önök ott laknának, önöket is izgatná a víz minősége volt a Grasszelben 800-an laknak, de valójában 50 ezer ember vízellátása múlik ezen a vízkivételi helyen. Egy komoly aggodalom, tehát 50 ezer ember ivóvíze. Tudom, hogy John Edwardsnak nagyon sok jó kőfejtője is van Írországban, és nagyon sok önkormányzatot látnak el, illetve munkahelyeket hoztak létre, de az állampolgárok egészsége is fontos kérdés. És most, hogy meghallgattuk az Európai Bizottságot, meg kell állapítanunk, hogy sokkal nagyobb ennek a kőfejtőnek a területe, mint 5 hektár nem 25, hanem 40 hektárt is elér, úgyhogy mindenképpen sérülnek a jogszabályok. Egyértelmű, hogy a Watergrass Hill Association-nek igaza van jogi és egészségügyi szempontból egyaránt azt hiszem, hogy alapvető fontosságú, hogy mélyrehatóan, tisztességesen kivizsgáljuk, értékeljük a helyzetet, és különösen, hogy John Edwards a vállalkozás ne a munkahelyekkel foglalkozzon, hanem az ivóvíz minőségével. Úgy gondolom, hogy igazán van okunk arra, hogy aggódjunk. Köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy ezt az, ezeket az észrevételeit megtette, illetve Barry Curtin úrnak, hogy bátran panaszt intézett a parlamenthez. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Kelly úr. Igen, szúr. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni Curtin úrnak és Rattergrass Hill közösségének az előadást. Azt gondolom, hogy ez a nagyon részletes bemutatás, előadás kihangsúlyozza a helyi közösségek kritikus szerepét környezetük védelmében. Például, és minden eh, par excellence, és minden ért, egyéb érték, érdek felett. Amikor tiszta vízről, tiszta levegőről beszélünk, eh, szemben a környezetszennyezéssel, a helyi önkormányzatok képviselik azokat a lényeges kérdéseket, amelyek a környezet sérthetetlenségét jelentik az és a közösség egészségét, és azt, hogy a közösség mit ad át a gyermekeinek, hogy ez tiszta, szennyezésmentes környezet legyen. A közösség érdeke nem egyezik a kereskedelem érdekével, amelyek, amelynek tevékenysége problémát teremt, vagy az államival sem, amelynek érdekkonfliktusa van a nagy területfejlesztőkkel és építkező, építkezési vállalkozókkal. Elnök asszony, nem értettem meg teljesen, hogy mit mondott a bizottság, és el fogom olvasni majd a dokumentumot utólag, hogy ezt behozzam. De a fejlesztés területe legyen 5 hektár, nem ez a kritikus terület, hanem a kritikus terület az, amit ez a tevékenység érint. Mert a fejlesztés hogyha csak két, hat hektár, két hektár befolyásol, és ott okoz szennyezést, ebben az esetben pedig a természetes vízellátást befolyásolja, annak jelentős hatása van egy sokkal nagyobb területre, és biztos vagyok abban, hogy ezt is figyelembe kell venni. Azt gondolom, hogy ja, józanészre kell hallgatni. Amikor bemutatnak egy, egy, egy esetet és alátámaszt a dokumentációt, ami annyira egyértelmű, mint ahogy ezt ma bemutatták, és a tények magukért beszélnek, és a bemutatott kérdések is magukért beszélnek. Ezek figyelembevételével, hogyha az EU, akinek védenie kéne a környezetünket, és védenie kell a legjobb gyakorlatokat is, ahogy ezt hallottuk, a helyi érdekek felett, azt követelné meg, hogy a helyi közösség lépjen ebben a kérdésben. Köszönöm szépen! Eh, is there anybody, eh, υπάρχει κανείς που θα ήθελε να μιλήσει? Bárki más szeretné -e eh, kérni a szót, akkor levelet fogunk intézni az ír környezetvédelmi minisztériumhoz konkrét választ kérve ebben az ügyben, mert úgy tűnik, hogy az 5 hektár jogsértést jelent. Akkor térjünk át a következő témára, ez egy francia petíció, francia panaszos nyújtotta be, egy híd építéséről van szó, Orleantól keletre a Loáron. Tisztelt petíciós szakbizottságbeli tagok, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani azért, hogy foglalkoznak a petíciónkkal a Orleántól keletre a Loire fölött épülő híd ügyében. 2007. június 21-én Orleán agglomerációja egy olyan területrendezési tervet készített, amiben Orlántól keletre egy Loáron átívelő híd szerepel. Két vonalvezetést terveztek, Saint-Jean-Bray, illetve Sessi magasságában mi ellenezzük ennek a hídnak az építke, megépítését a területrendezési terv inkoherenciái miatt, illetve az alternatív megoldások hiánya miatt. Mindenek előtt ö, hangsúlyoztuk, hogy nem következetes ez a terv. Ö, Egyfelől szerepel benne a fenntartható fejlődés, illetve a ö, élettér, habitat védelme, illetve ökoszisztémák táj védelme, tömegközlekedés fejlesztése. Másfelől viszont egy olyan Orleántól keletre épülő híd is szerepel benne, ami teljesen ellentétes az előbb említett elvekkel érzékeny területről van szó. ZPS, ZSC, Z1NF, stb. besorolású a Natura 2000 irányelv értelmében. Itt közúti létesítményt építeni csak légszennyezéssel és zajszennyezéssel járhat a közigazgatási bírósághoz jogorvoslatért fordultunk. Kétszer két sávos elkerülő út építéséről van szó. A Sárbonyér, illetve Orléans szolonyi ipari övezetek teherautóval való megközelítését hivatott ez elősegíteni hajóval nem kívánják ezt megoldani. Egyértelmű, hogy az orleáni agglomeráció létező jogszabályokat semmibe veszi, az európai irányelveket, nemzetközi szabályokat figyelmen kívül hagyja, hiszen az 1930. május másodiki törvény szerint is érzékeny területről van szó, illetve a Habitat és Madár irányelv is védi a Sessi területet, az UNESCO örökségi listáján is szerepel. Mindezeket a szabályokat tehát nem vették figyelembe. A mi ö, egyesületünk hívta fel a figyelmet erre a problémára, a környezetvédelmi hatástanulmányokat sem végeztették el. A projekt ellentétes a Grenade Environment nevű fórum biodiverzitással foglalkozó munkacsoportjának ajánlásaival, a négy 5-ös és 7-es számú Nikola Üló által kezdeményezett és a közösségi elnök által aláírt megállapításokkal is ellentétes. az emberi tevékenységek városi koncentrációjának megállításáról van szó, a másik célkitűzésnél arról, hogy a betonnal burkolt területek csökkenjenek. Az orláni agglomerációs kárta is azt írja elő, hogy előzetes egyeztetés nélkül a helyi polgármesterekkel nem lehet ilyen projekteket megvalósítani az érintett települések polgármestereit viszont nem vonták be, amikor a rendezési tervet készítették. Az alternatív megoldások is hiányoznak, ugyanis a folyó alatti útépítés gyakorlatilag műszakilag megvalósíthatatlan. Pont de l'Europe nem megfelelően van képítve, és nem használják. 2007. októberében az Európai Parlament is látogatást tett ott a villamosvonal sesszéig való meghosszabbítása is jó alternatíva lenne. 2008. november 19-én a vizsgálóbizottság megtette észrevételeit, és kedvezőtlen véleményt adott ki az Orlántól keletre létesítendő híddal kapcsolatban. A sászi helyszínt ezért törölték a tervből, viszont a másik lehetőség megmaradt, ezért nem lehetünk elégedettek, hiszen mindkét esetre ugyanazok a szabályok vonatkoznak. 2009. március 11-én ezért hivatali visszaélés miatt az Orleáni Közigazgatási Bírósághoz fordultunk és a 2008. december 18-i agglomerációs döntés törlését kértük. Továbbra is ez a követelésünk, szigorúan be kell tartani véleményünk szerint a Környezetvédelmi Fórum célkitűzéseit, az elnöki Környezetvédelmi Paktum célkitűzéseit, illetve a 9243 EGK irányelvet, és a Loáron Orlántól keletre nem építhető híd. Köszönöm a figyelmüket. Van der Stegen asszony a bizottság részéről. Tisztelt elnök asszony! Néhány magyarázattal szolgálnék az adott ügyben. Ahogy a panaszos bemutatta, valóban egy közúti uh, új hídépítéséről van szó, Sezi Komblőnél a Loire felett, uh, panaszosok szerint elfogadhatatlan ott egy hídépítés. Valóban a habitat, illetve madár irányelv védi a folyónak ezt a részét, ráadásul a világörökség UNESCO listáján is szerepel ez a terület az észak-déli közlekedés javítását szolgálna egyébként ez a híd, hogy ne a városközponton keresztül zajoljon a forgalmat. Elemeztük az esetet, csak az úgynevezett Scott rendezési tervben szerepel ez a híd. 2008. december 18-án született ez a döntése, ahogy a hölgy is mondta. Ez a Scott nevű területrendezési terv 20 évre írja elő a különböző fejlesztéseket. Szerepel benne, hogy további ö, tanulmányokra van szükség a hídépítés szükségszerűségének alátámasztására. Ezért aztán a hídépítése még nagyon ö, hipotézis szerű. A bizottsághoz ö, 2009. november 30-án megküldött francia hatósági levélben szerepel, hogy még semmilyen engedélyezési eljárás nem indult meg, és hogyha ilyenre sor kerülne 2020 előtt, akkor sem kezdődne ott építkezés. Semmilyen döntés nem született a híd építéséről. A habitat és madár irányelv alapján mindenképpen nyilvános vitát kell folytatni, egyeztetéseket kell végezni. Az Európai Bizottság önöket továbbra is tájékoztatni fogja az ügy alakulásáról. Köszönöm szépen. Elnök. Tessék. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Néhány szóban reagálnék. Van egy újdonság, az az administratív dokumentum, amely a híd megvalósíthatóságával, illetve az elkerülő útépítésével foglalkozik. 2008 végéről származik. Orlean megkerülését régóta tervezik már. Az első petíció 2004-ben érkezett, 2005-ben fordultak először az Európai Bizottsághoz, tehát erről a témáról vita folyik több mint hat éve az Európai Bizottság részvételével, de semmilyen garancia ö, nincs arra, hogy ö, sérülne a bioszféra. Nagyon örülök, hogy a bizottság azt állapította meg, hogy hipotetikus a híd építése. Tehát hat éve folyik ez a vita, továbbra is hipotetikus, lehetséges, vagyis a jövőben megvalósítható ez a projekt. Jó lenne, hogyha hat év után végre pont ennek a beruházásnak a végére 2009 végén a petíciós szakbizottság egy másik panaszos kérésére már folytatott vitát, és szerintem nem halad előre az ügy. A francia állam folyamatosan azt mondja, hogy nincs engedély, ez egy feltételezett beruházás 2020 előtt nem valósul meg, ez nem kielégítő válasz, én azt szeretném, hogy a petíciós szakbizottság hagyja nyitva ezt az ügyet, és esetleg küldjünk egy levelet a francia államnak, kérjük, hogy ö, valamilyen álláspontot foglaljanak el, és ö, a terület rendezési ö, tervből ö, vegyék ki ö, ezt az övezetet, hiszen ez egy védett természeti övezet. Az élőhely irányelv és a biodiverzitásról, biológiai sokszínűségről szóló rendelkezések nem a beruházást tiltják, hanem már eleve annak a tervezését is tiltják, ezért a területrendezési tervek készítésénél is figyelembe kell már venni a közösségi jogszabályokat és az élőhely irányelvből következő kötelezettségeket. Köszönöm. Köszönjük szépen, Óken asszony. Sorry, sorry. Madame Grunier. No, before you, thank you. Grunier asszony előbb kért szót. Köszönöm szépen, hogy a panaszosok eljöttek hozzánk, és itt ismertették a petíciójuk lényegét. Nagyon nehéz véleményt alkotni, mert még csak projektről van szó, tervről van szó. Valóban különbséget kell tenni a francia államot érintő részt, illetve a petíciós szakbizottság hatásköre között, hiszen mi csak ajánlásokat tehetünk. Pillanatnyilag a beruházás még nem kezdődött meg, ahogy hallottuk, pillanatnyilag feltételezés szintjén van, az Európai Bizottság hatástanulmányról is beszélt, nagyon jó lenne, hogyha ez elkészülne. E nélkül úgy gondolom, hogy évekig vitatkozgathatunk még, annélkül, hogy tudnánk, hogy bármilyen értelme van -e ennek a projektnek a régió számára, illetve hogy milyen károkat okoz. Mili asszony, amit a környezetvédelemről mondott, azt értettem, de ugyanakkor beruházásokra is szükség van. Tehát mindent együtt kell vizsgálni, különben ö, nem tennénk semmit, semmit nem fejlesztenénk. Ugye én Értem, hogy a madár irányelv meg az élőhely irányelv milyen fontos, de ugyanakkor nagyon fontos a fejlesztés, a beruházás, nem elég azon sopánkodnunk, hogy válság van, és hogy nincs pénz, meg nincs fejlesztés, vigyázzunk, hogy ne tegyünk tönkre minden beruházást előre. Fontosak a hatástanulmányok, pillanatnyilag képtelen vagyok véleményt alkotni. Jó lenne, hogyha nyitva maradna ez a petíció valóban, és ha az a, a hatástanulmányt elvégeznék, hiszen már régen el kellett volna ezt végezni, tényleg kérjük ennek az elvégeztetését, hogy utána állásfoglalásra tudjunk jutni. Köszönöm. Tak, for formand, og også tak til, til klagerne for... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkáért. Én magam két évvel ezelőtt egy tényfeltáró misszión jártam, Orleanban, a Loire völgyében, és ami a frakciómat illeti, azt szeretném mondani, hogy ezeket a projekteket vagy munkahelyteremtő projekteknek tekintjük, Válságidőszakban ugyanis határozott zöld projektekre van szükség. A Loire vidéken, amikor ott jártam, akkor egészen megdömbentett a hely szépsége. elképesztő tájakat láthattam. És azt hiszem, hogy egy ilyen szép régióban miért engedélyeznek például olyan projekteket, amelyek annyira erőteljes forgalommal járnak, autóforgalommal, mint amit láthattam én is. nem én vagyok az illetékes, aki megmondja, hogy szükség van-e ennyi infrastruktúrális befektetésre, ez a helyi hatóságok feladata, de tényleg érdekel, hogy ilyen projektekre valóban van-e szükség ilyen szépségű területeken, nem csak Franciaországra gondolok, hát ez más régiókra ugyanúgy vonatkozik. A Natura irányelv szabályait, illetve rendelkezéseit minden esetben tiszteletben kell tartani. Meg kell vizsgálni tehát a következményeket, a kihatásokat, és a kérdés az, hogy a teljes Loár vidékre vonatkozik -e ez a kihatás, nem csak egyetlen projektre nézzük meg, hanem vizsgáljuk meg az egész régiót. Ha én abból a régióból származnék, akkor biztos, hogy fogalkörömmel küzdenék azért, hogy ezt a különleges szépségű és turisztikai szempontból oly fontos régiót megvédjem. Úgyhogy én magam is ellenezném, hogy még több betont öntsünk arra a területre. De természetesen nem az én dolgom, hogy ezt eldöntsem. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Όκεν. Köszönöm, Oken asszony. Legyen asszony szedte egy javaslatot, azt, hogy intézzünk levelet a helyi hatóságokhoz Franciaországba. Mindenki egyetért? Döntenünk kell. Tehát egy javaslatot kaptunk. Béli asszony tette egy javaslatot, hogy küldjünk az orleáni hatóságoknak egy levelet. Hogy többet tudjunk erről a projektről. Tehát mit csináljunk? Elfogadjuk, elutasítsuk ezt a vasattól? Szeretném tudni, hogy mi a véleményük, el kell döntenünk. Küldeni egy levelet? Persze. Na de mit írunk a levélbe? Én egyetértek a tanulmány elkészítetésével. Mert most mit írunk ebbe a levélbe? És Okán asszonynak mondom, egész Franciaország szép, úgyhogy nehéz helyzetünk van. All Europe is beautiful, I must say. Egész Európa gyönyörű, hozzá kell tennem. Akárhogy is. Beje asszony. Dans ce courrier, je proposais azt javasoltam, hogy a levélben eh, hívjuk fel az illetékes hatóságok figyelmét azokra a kötelezettségekre, amelyek az élőhely irányelvből erednek arra vonatkozóan, hogy a természetes élőhelyeket, a biológiai sokszínűséget figyelembe kell venni, arra, hogy a terveknél ezeket a célkitűzéseket figyelembe kell venni, és a tanulmány készítésénél meg kell nézni, hogy egyensúly van-e, és hogy indokolt-e az a döntés, ami a területrendezési tervnél született a Natura 2000 célkitűzéseivel összhangban van-e. Elnök asszony mikrofon nélkül. I have a question. If we start... Van a kérdésem, hogyha megpróbálunk kezelni a problémát, az a kérdés, hogy elkezdtek-e már építkezni? Akkor nem adunk neki nagyobb, valós, hogy is mondjam, hogy udvarias legyek. Tehát eh, érték, ez egy olyan kérdés, hogy a következő megközelítést javaslom. Az élőhely irányelv úgy rendelkezik, hogy a biológiai sokszínűség célkitűzései és ebből eredően a, a hatástanulmány projektekre vonatkozik mivel még feltételezés szintű ez a projekt, még nem kezdték meg a beruházást, én azt javaslom, hogy ne a beruházás, a közútépítés, hídépítés alapján készítsék el ezt a hatástanulmányt, hanem a 2008-as területrendezési terv alapján, a tervek alapján, hiszen ebben szerepel az a lehetőség, hogy egy ilyen tervet készítenének, egy ilyen beruházás készülne. Így természeti védett terület maradhatna ez az övezet, hogyha úgy dönt az agglomeráció. Köszönöm. Nekünk kell dönteni, egy e, udvarias levél, amiben pontosítást kérünk, van-e ezzel szemben ellenvetésük? Megpróbáljuk udvariasan felkérni a hat hatóságokat, hogy magyarázzák meg a tervet. Lehet, hogy csak egy tervről van szó, ami nem valósul majd meg. Oké. Okay. Oh. Eh? Ah. Yeah. Item 16. 16-os petíció következik. Olivia Peron a Olivier Peron, a Sós Mocsarak Munkavállalói Szövetsége nevében benyújtott petíciója a Natura 2000 terület közelében végzendő fejlesztési munkálatokról. Mivel ő nincs itt, Van Steigen úr, próbáljam elmagyarázni nekünk a helyzetet. Köszönöm. Pardon. Madame le Président, je vais vous résumer la situation. Tisztelt elnök asszony, összefoglalom a helyzetet. A panasz egy 53 lakás és egy idős otthon építésével foglalkozik, 80 helyes idős otthon lenne. Ez a Fendű kazinó területen helyezkedne el, Gerand városában, madárvérelmi terület ez, a madár irányelv alapján. A panaszosok nak az a gondja, hogy a sós mocsarakra kedvezőtlen hatása lenne ennek a beruházásnak, az élőhely irányelvet sérteni, a Nanti közigazgatási bíróságon meg támadtuk az építési engedélyt, de elutasították a keresetünket, mert azt mondták, hogy az építési engedély kiadása után sorolták be ezt a területet, az államtanácshoz fordultunk, a jogorvoslatot is elutasították. A madár irányelv 4 es bekezdése alapján a különleges védett övezetekben az élőhelyet meg kell óvni, nem lehet megzavarni a madarak életét. Az Európai Bíróság bíráskodási gyakorlata alapján a, az olyan területek, amelyek nem ö, kerültek besorolásra, mégis ugyanilyen jellegűek, ugyanilyen védelembe kell, hogy részesüljenek. Ö, a Gérandi önkormányzat az engedélykérdése előtt három hónappal értesült már ezekről az aggályokról. Ez egy olyan terület, amit különleges védelmi övezetbe kellett volna sorolni, és a madár irányelv ezért vonatkozik rá. Ennek a beruházással kapcsolatban December 21-én az Európai Bizottság a francia hatóságoktól részletes információt kért magáról a projektről, illetve a bírósági eljárásokról. A legutóbbi PAKE ülés napirendjére fölvették, ez februárban került megrendezésre. Jó hírt kaptunk, a francia hatóságok úgy tájékoztattak bennünket, hogy az építkezés tervét, tervével felhagynak, és a tenger mentével foglalkozó ügynökség zöld területet alakít ki. tájékoztatni fogjuk a petíciós szakbizottságot a további fejleményekről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Brünyé asszony. Szerintem még ne zárjuk le ezt a petíciót, amíg meg nem kaptuk a hivatalos válaszokat, de ezért pozitív a fejlemény és megfelel ez annak a megbeszélésnek, amit tartottunk legutóbb a panaszosokkal itt a petíciós szakbizottságban, úgyhogy ez határozottan jó hír, köszönöm. Mosztináró úr, én is osztom azt a véleményt, mi szerint nyitva kell hagyni legalább addig ezt a petíciót, amíg a polgármesteri hivatal hivatalos válasza meg nem érkezik ide a petíciós szakbizottsághoz, majd akkor eldönthetjük, hogy lezárjuk-e az ügyet, vagy pedig továbbra is foglalkozunk vele. Rendben? Béli asszony. Egyetértek a kollégákkal, A panaszosok elnézést kértek, hogy nem tudtak eljönni, nagyon későn értesültek a meghívásról, és azt kérték, hogy tartsuk nyitva ezt az ügyet egészen addig, amíg meg nem erősítik a projekt törlését. Néhány hétig azt hiszem mindenképpen várnunk kell. Hogyha nem kapunk írásbeli megerősítést, akkor lehet, hogy még reagálhatnánk, hogy örülünk az állami döntésnek, de azért várjuk a megerősítést. A panaszosok hangsúlyozzák, hogy milyen fontos szerepet játszott a petíciós szakbizottság ebben az ügyben. Biztos, hogy nem lett volna ilyen kedvező a kimenetele a dolognak Itt az emberi tevékenység, gazdasági tevékenység, természeti kincsek védelme mind-mind összefügg, akár csak az előző esetnél. Hát nagyon örülök, hogy ilyen pozitív légkörben tudunk együttműködni. Folytathatjuk szerintem a következő témával. Reméljük, hogy lesznek még ilyen jó hírek. 17-es petíció Nielsen úré. Azzal kapcsolatos ez, hogy cottage-et, vagy vikendházakat, üdülőket építenének Dániában az uniós környezetvédelmi szabályok megsértésével. Lent asszony a bizottságtól, tessék. Thank you, Madam Chair. Ah. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság részéről szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy panaszt kaptunk a penetíciós részéről azzal kapcsolatban, hogy a Dán hatóságok egy Landsplan direktív, egy területrendezési irányelv keretében 12 üdülő építését engedélyezték Órő szigetén, Dániában, amely 4 km hosszú, 3 km széles, és a bizottság megerősíti, hogy az egész Órös szigete Dánia által a Natura 2000-es hálózat részeként jelölték ki. Ezt a kijelölést a, a madárvédelmi irányelv és a habitat irányelv figyelembevételével tették. Ezt a területet nemzetközi jelentőségű vizes élőhelynek is nyilvánították a Ramszari Egyezmény értelmében. Ez egy olyan terület tehát, ahol vadvédelem folyik, és az itt érintett legfontosabb fajok a barnaréti héja, egy békafaj és egy, még egy madárfaj. A Dán parlamenttel által elfogadott engedély 20 üdülő épintét, építését engedélyezik 2008-ban. Új jelennyelvet vet javasoltak még 12 további üdülő építéséhez, a petíciós pedig ezek az engedélyek aggasztják, mivel az üdülőépítés jelentősen befolyásolja egy ilyen kicsi szigeten a, természetvédelmet, és akadályozza ezen vadok védelmét. Az EU területének 17%-a esik a, a Natura 2000 alá, mivel ezt a területet kijelölték Natura 2000-nek, ez nem tiltja meg az egyéb emberi tevékenységeket a területen, azonban a területfejlesztési tevékenységeknek figyelembe kell venni az ott élő fajokat és a terület jellegét. Ez a habitat irányelv értelmében van így. Ez nem kapcsolódik a területrendezés menedzsmentjéhez, viszont jelentős hatással van. Ezért megfelelő hatástanulmányt kell elvégezni mielőtt ezeket az engedélyeket kiadják. Tisztában vagyunk azzal, hogy milyen értéke van, milyen természetvédelmi értéke van a területnek, és ezt tiszteletben kell tartani, és ezért a Dán hatóságok különböző hatásokat mértek fel a tervezett üdülők építésével kapcsolatban a szigeten. Az első esetet illetően az 5 a 20 nyaralót illetően a bizottság szeretné megjegyezni, hogy a rendelkezésünkre álló információk alapján a Habitat irányelv hatos cikkének megfeleltek, és a hatos, hatástanulmányt elvégezték, meg, megcsinálták, és, meg, és a feltételek fennállnak a fejlesztéshez és az építkezéshez. Emellett környezettanulmányt is készítettek a 2000-es irányelv értelmében, a Landsplan direktív fényében, tehát az ilyen információk alapján, amelyet a bizottság a Dán hatóságoktól megkapott, az EU környezetvédelmi szabályait nem sértették meg, a javasolt fejlesztések, és ami pedig a második esetet illeti, 2008. augusztusában a petíciós további információkat nyújtott be, tiltakozott egy új eh, területfejlesztési irányelv ellen, amely további 12 üdülő építését engedélyezi Óra szigetén. A bizottság írt a Dán hatóságoknak és tájékoztatást kért a további fejlesztésekről, és különösen aggodalmát fejezte ki a, a új építkezések kumulatív hatását illetően. A bizottság azt kérte a Dán hatóságtól, hogy magyarázzák meg, hogy miként fog, fognak megfelelni a habitat és a madárvédelmi irányelv rendelkezéseinek, és hogyan akarják azt elérni, hogy ezen fajok élőhelyét jelentősen nem befolyásolják a tervezett fejlesztések. A bizottságot arról tájékoztatták, hogy két hatástanulmány készült. A Dán hatóságok elmagyarázták ezen konklúzióit, és elmagyarázták Eh, az aggodalmakat, példákat mutattak be. Ez egy olyan sziget, ahol, ahol nagy a vitorlásforgalom is, sok a kikötő, sok kikötőt üzemeltetnek, amely szintén hatással van a madárvilágra. Az Arekav eh, sziget. A megfigyelések alapján a Dán hatóságok azt javasolták, hogy néhány intézkedést foglaljanak be a, köve- a következő tervezésekbe, például ezeket az üdülőtereket nyitva kell tartani, a sövényeknek lehetővé kell tenni, hogy a, az itt, szék, itt fészkelő fajok szaporodni tudjanak. Mindezt március 1 -e után arról faluban a sövényeket úgy kell kialakítani, hogy a délnyugati terület közlekedési zaja ne zavarja a madarakat. Információs kampányt is terveztek, amelyet nyomtatványok segítségével tájékoztatnak a madárvilágról, a költési időszak alatt tilos betiltott tevékenységeket majd felülvizsgálják, sokkal hatékonyabb, hatékonyabban elkerítik majd az Arokalv szigetrész madárvilágát körülvevő kerítést, mindezt a Natura 2000 tervezés fényében. A bizottság nem veszi figyelembe a további 12 üdülő megépítését, és ez nem sérti, ez nem sérti az EU szabályait, de szükség van arra, hogy megvizsgálják az ilyen fejlesztések kumulatív hatását minden jövőbeni tervezésben, és a hatóságok azt kérik, hogy olyan menedzsment tervezet, tervet dolgozzanak ki a helyszínre, amely lehetővé, a, lehetővé teszi a pihen, pihenést, de a természet megóvást is a jövőben. Örömmel mondhatom el önöknek, hogy a, a menedzsment terv vázlata további kezelési tervekkel együtt 2010. január 10-én bemutatták konzultációra a Dán önkormányzatoknál, és ezek a fejlesztési tervek, terveket feltüntették az illetékes hatóságok websájtján is, és ezek ott megtekinthetők. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, mondja az elnök. Hauken asszony, vártam, hogy hozzászól. Takke kommissionen for arbejdet, som jeg synes i mange har været effektivt. Szeretnék megköszönni a bizottságnak a munkáját, mert nagyon hatékony volt. Rengeteg ülést tartottak. Személyesen a saját elképzelésem az, hogy vajon jó ötlete ezen nyaralók megépítése Orrő szigetén, az ugye más, de ez összekapcsolódik eh, azzal a nagyon élénk vitával, ami Dániában folyt, nagyon egyetértek eh, a bizottság következtetéseivel, és nincs, eh, nincs kifogásom ellene. So, let's hope that, the... Eh, Reméljük tehát, hogy amit megígértek, azt meg is tartják. Reméljük, hogy... Kettőnél több Reméljük, hogy betartják az ígéreteket, és nem fognak a 12-nél több házat építeni ebben ezen a területen. Uh, concerning uh, road that between Kiplev and Sandburg in, uh, in Denmark A következő pedig a 18-as autópálya projekt Kiplevé-Szondeborg között Dániában. Kesven úr a bizottság részéről, önnek adom meg a szót, mondja az elnök asszony. Vagy nem Kesven úr? It's, it's my, my colleague, um... Elnézést, elnök asszony. Szilvia Eiley kollégám fog válaszolni ebben az esetben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a petíció egy autópályaépítési projektre vonatkozik Kiplevé Sonderborg között Dániában. A petíciósnak aggájai vannak, ugyanis úgy gondolja, hogy nem ellenőrizték. Nem volt hatástanulmány a projekttel kapcsolatban. A bizottság ezt egyébként részletesen megvizsgálta, és szabálysértési eljárás keres, keretében a projektet ezen kívül pedig a Dán hatóságokkal egy találkozón is megvitattuk. Ennek eredményeképpen a Dán hatóságok az eredeti vizsgálatot kiegészítették, további vizsgálatokat végeztek, és egyéb intézkedéseket is bevezettek, amelyek az EU környezetvédelmi irányelveinek megfelel módon tehát a bizottság úgy döntött március 19-én 2009-ben, hogy lezárja ezt az ügyet. Nem volt további kiegészítő információ ezzel a projekttel kapcsolatban, úgyhogy ennyi lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen, Oken asszony. Her er jeg ikke helt så venlig. <laughs> Fordi øh, problemet her er ikke... Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, mondja Oken asszony. A helyzet az, hogy számos tanulmányt, vizsgálatot kellett volna elvégezni, de ezek nem történtek meg, ezeknek pedig az akkumulatív hatáshoz van közük, illetve arról szólnának a forgalom növekedés esetében. Tehát a forgalom növekedés lenne az egyik fő téma, ugyanis egy Natura 2000-es területről van szó, és ne felejtsük el, hogy az irányelv szabályainak meg kell felelni, tehát vizsgálatot kell folytatni az akkumulatív hatásokról. A bizottság nem kérte ezt a tanulmányt, ezt a vizsgálatot, Dánia pedig nem végezte azt el. Tehát ez jó példája annak, hogy az Európai Bizottság nagyon gyakran nem veszi észre hogyha a tagállamok a Natura 2000-es irányelv egyes szabályait megsértik. Ugyanis nem nézik meg az irányelvben szereplő összes követelmény betartását, tehát kettőt nem vettek itt figyelembe, egyrészt az akkumulatív hatásról szóló vizsgálatot sem, aztán pedig ne felejtsük el, hogy van már egy nyomvonal, egy létező nyomvonal, egy útszakasz, ahol egyelőre kevesebb a forgalom, és valószínűleg a jövőben pedig sokkal élénkebb forgalom lesz arra. Úgyhogy a Dán kormány jóvá hagyott egy projektet ebben az esetben, anélkül, hogy ezeket az elemeket figyelembe vette volna. Ezért gondolom, hogy a bizottságnak egy kicsit keményebbnek kellene lennie, amikor ezeket a szabályokat vizsgálja, ugyanis a szabályok benne vannak egyértelműen az irányelvben. Remélem, hogy mindig védeni lehet azt az elvet, hogyha egy irányelv érvényben van, akkor azt tartsák tiszteletbe. Nem szabad kedvünk szerint azt megkerülni, és nem szabad ülni a babéro, babérjainkon, hogyha van egy életben lévő irányelv, és valamelyik tagállam azt nem tartja be, ez esetben Dánia. Úgyhogy felkérném a bizottságot arra, hogy vizsgálja meg, hogy Dánia az irányelv feltételeit tiszteletben tartja-e. Van egy Natura 2000-es jelentésünk, ami pontosan arra szolgál, hogy megnézzük a helyzetet, és rámutassunk arra, hogy melyik szabályokat hagyják figyelmen kívül. Úgyhogy a bizottságot felszólítanám arra, hogy a feladatát teljesítse, tehát, hogy az irányelvet betartassa az akkumulatív hatásokról, illetve a lehetséges alternatívákról. Akkor mit javasol konkrétan Oken asszony? Kérjük az Európai Bizottságtól, hogy egészítsék ki ezt a vizsgálatot? Nem ismerem pontosan az eljárást. Ön szerint mit kellene tennünk? Mert annak alapján, amit elhangzott, a vizsgálatot már befejezték. Mi a javaslata? Uh, Talán a fordítás miatt nem lehetett érteni. Én azt gondolom, hogy a bizottságnak arra kell törekednie, hogy betartsák teljes mértékben az irányelvet. hanem itt az akkumulatív hatást kell elsősorban vizsgálni, hogyha növekedik a forgalom. Ezt meg kellett volna tenni, de nem tették meg az elnök azt, hogy mikrofon nélkül szól hozzá, nem tudjuk őt tolmácsolni. Nem tudom, hogy mi lenne ennek a legelegánsabb módja nyilván, hogy elérjük, amit akarunk. It was very easier. Elnök, akkor ez egyszerűbb volt, mint gondoltam azt hallottam, hogy nagyon egyszerű, csak egy levelet kell küldeni a bizottságnak, és akkor ezt az esetet nyitva hagyjuk, amíg meg nem kapjuk a kiegészítő adatokat. Nagyon köszönöm. Elnök asszony mikrofon nélkül. Stokomati, Straubing Következő ügy, német panaszos ügye. Ki képviseli az Európai Bizottságot? Barnabé úr. Jó napot kívánok! Huber úr petíciója a Duna hajózhatóvá tételével kapcsolatos Taubing és Wieshofen között. Az Európai Unió az Európai fenntartható közlekedési rendszer fejlesztését támogatja, így a folyami hajózás lényegi részét képezi ennek a politikának. A Duna prioritást képező projekt, hajózhatósága fontos, észak-európai és dél-kelet-európai hajózható vizek összekötése szempontjából, de a Duna nem csak közlekedési folyosó, hanem környezetvédelmi szempontból is nagyon fontos kincsnek számít, meg kell óvni. Konkrétan a Staubing és Wilshofen közötti szakaszról van szó, és a, az ökoszisztémát érő kárról, hogyha ilyen infrastruktúra beruházás történik, a környezetet ugye védeni kell. Egy monitoring csoport jött létre az érintett felek egyetértésével, hogy az elvégzendő tanulmány eredményeit felügyeljék a meglévő jogszabályok betartását felügyeljék, illetve a környezeti hatásokkal foglalkozzanak. A privát szféra, vállalkozási szféra és a környezetvédelmi szervezetek képviselői is bevonásra kerültek. Huber úr és részt vesz ennek a munkacsoportnak a munkájában. Február 5-én ült össze ez a csoport először, az idén a, azt kérik, hogy ne nyújtson az Európai Unió finanszírozást, de a cégek és a környezetvédelmi szervezetek együttműködése fenn kell, hogy maradjon. Ami a folyami hajózás fejlesztését illeti, illetve a környezetvédelmét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a tárgya kapcsolatban ezt szeretném mondani, hogy az érintett országokban vita folyik arról, hogy legyen-e vajon egy újabb második északi-déli folyó, folyosó, mert a Dunán a Duna kapacitását már teljes mértékben kihasználják. Ezt is figyelembe kell venni, hogyha az eredményük nem kedvező, akkor alternatívákat kell keresni. Ami a petíciót illeti, a bizottság egyetemen fogalmazott, ők azt mondják, hogy figyelemmel követik a fejleményeket, és megvárják az összes tanulmányt és azok eredményét. Ezért nyitva kell tartanunk ezt a petíciót, és kapcsolat kell fenntartanunk a bizottsággal, nem tudjuk lezárni ebben a pillanatban, hiszen nem áll rendelkezésünkre az összes információ. Szeretném megköszönni azonban a bizottságnak, hogy szavoknak álltak, és a rendelkezésre álló pénzt nem, nem, nem bocsátották rendelkezésre mindaddig, amíg az ügyet le nem zárták. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Elnök asszony mikrofon nélkül. Γίνεται μια μικρή μετατροπή στην σειρά των επόμενων θεμάτων. Ο αναφέρον κύριος Ανδρέας Βαρνακιό... Most pedig megváltoztatjuk a napi rendet valamennyire. Femmiketis úr 22-es, Vanakitis 22-es petícióval, akinek e, hamarosan el kell utaznia, ő kér most szót. a 20-as rendi pont előtt. Úgyhogy ha a 20-as petíció benyújtójával egyetértésben átadjuk most a szót András Varnaki Otisnak, amely pedig <clears throat> a Peloponnészoszi félszigeten egy szemétlerakóval foglalkozik. Elnök asszony, tisztelt képviselők, bizottság képviselő, nagyon szépen köszönöm, hogy megvizsgálják ezt a petíciót, amely személyesen nem érint engem, nem csak engem, hanem 9500 polgatársamat. Szeretném megköszönni a görög képviselőknek is, akik támogattak petíciómban, és akik hisznek ebben a petícióban. egy kép ezer szóval felér, e, és ezért most az ezer szavas prezentációmat körbemutatom. Itt látható a fénykép a helyszínről. E, olajfa telepekről van az olajfa kertekről, itt akarnak szeméttel lerakót építeni. Itt látható a környék termékei, bor, mazsola és olívaolaj, és ezek helyére akarnak szemétlerakót létesíteni. Átadom önöknek ezeket a termékeket, igyanak az egészségünkre, hölgyeim és uraim. A szemétlerakó létrehozása ezen a területen illegális. és eh, ellenmond a technológiai alapelveknek is. Eh, nem eh, nyereséges, károsítja az egészségünket, a gyerekeink, és több ezer turista egészségét, akik évente ide utaznak. Hadd mutassak néhány dokumentumot, amely bebizonyítja, hogy a um, szemétlerakó létesítése nem indokolt se jogilag. Jogi szempontból elmondható. Számos dokumentumot bemutattam, amely igazolja, hogy a 2003-as jogszabálynak megfelelően nem lehetséges területeket tönkretenni szemétlerakó rétesítése érdekében. Ezt a területet erdősnek minősítették, a többi terület pedig szőlős és olajkertek telepítették be. Ez megmagyarázza a jogi alapot. Több dokumentum van nálam, mely amely a régió petícióit tartalmazza, melyet mm, panaszkodnak ennek a lerakónak a létesítése miatt. Szeretnénk tudni, hogy ki az illetékes szolgálat, hatóság, de sosem kaptunk választ. És Pillanatnyilag semmilyen jogi eljárás nem folytattak le. A mi régiónkban már három lerakó létesült. És ezek bőven elegendőek a régió hulladékának begyűjtésére és egy hulladékkezelő üzemet is, feldolgozó üzemet is építenek a kötelező jogszabályok értelme. És Minek pazaroljunk el 7 millió eurót a válság idején? Miniszterelnökünk azt mondja, hogy nagyon kell most spórolni. És akkor most itt pazaroljuk a pénzt. Én azt mondanák nekem, hogy én itt az országom ellen vagyok, amikor azt mondom, hogy ezt a pénzt ne fogadjuk be, de szerintem ez egy újabb hiba. A múltban egy csomó hibát elkövettek, most újra hibákat kell elkövetni. Képviselő asszonyok, képviselő urak, nem akarom tovább fárasztani önöket, benyújtottam a titkárságukhoz a dokumentumokat, van egy törvény, aminek egy sor cikke rendelkezik a környezet védelméről. A mi régiónk a Natura 2000-hez tartozik. Az ivóvíz szempontjából nagyon fontos a mi vízkészletünk, sok vízzel rendelkezünk. De ezeket a szabályokat nem veszik figyelembe Legyenek könyörületesek, hogyha ez a lerakó megépül, akkor mi azt nem fogjuk túlélni. Ha önök a mi helyünkben lennének, mit tennének? Remélem, hogy meghallanak engem. Nem csak engem hallanak most, hanem 9500 honfitársamat is. A szüleim, a gyermekeim fordulnak önökhöz. Ők panaszkodnak, ők sírnak, ők nem értik, hogy Európa miért hagy bennünket meghalni. Képviselő asszonyok, képviselő urak, önök, akik olyan nagy fontosságot tulajdonítanak eh, a mi országunk történelmének, Európa történelme részének, azt kérem önöktől, hogy ne hagyjanak cserme bennünket ne hagyják, hogy áldozatul essünk ennek a projektnek. Mindig támogattak bennünket, különösen a törökök ellen. Kérem, hogy mentsék meg az életünket. A jó érzésükre appellálok, ne hagyjanak cserben bennünket. Bízom benne, hogy nem fognak. Köszönöm. Köszönöm az Európai Bizottság részéről Kulinyotis úr következik. Ön is görög. Ugyanúgy végződik a neve, mint a panaszosé. Nagyon érdekes egybeesés. Igen, valóban. Valóban, és ugyanabból a régióból is származom, mint a panaszos. A panaszos szerint ugye lerakó épülne egy lakó övezetben, régészeti leletek közelében, a Finikesz folyó völgyében, közel a tengerparthoz. A panaszos bemutatta, hogy gyakran éri földrengés ezt a területet. A petíciót, korábban a petíciós szakbizottsághoz már benyújtották, illetve a bizottsághoz már benyújtottak egy panasz, de most új elemek, új tényezők merültek fel. Szakértők szerint ez a beruházás elfogadhatatlan. Az Európai Bizottság azt kérte a panaszostól, hogy újabb információkat küldjenek, arra vonatkozóan, hogy nem összeegyeztethető ez a projekt az európai jogszabályokkal. Ilyen információt nem kaptunk. Az Európai Bizottság ezért az eredeti válaszát erősíti meg. Az Európai Bizottság szeretné kifejteni, hogy a hulladék lerakást a közösségi jog nem tiltja, és van egy hulladék irányelv, ami ezt lehetővé is teszi. A lerakók létesítése olyan eljárásban kell, hogy történjen, ahol a lerakó létesítés környezeti hatásairól tanulmányt készítenek. A bizottság abban nem tud beleszólni, hogy van-e értelme egy ilyen projektnek, illetve hogy milyen a környezeti kihatása, hogy káros-e a tagállam rendelkezik ezekben hatáskörrel. egyetlen eset, ahol mi feléphetünk, hogyha a tagállam tévesen ítélt meg valamit. Úgyhogy egy tanulmány készül, és annak eltérnek a következtetései a korábbi következtetésektől. Az Európai Bizottság megállapítja, hogy az a tény, hogy ez a lerakó a tengerhez közel, vagy régészeti leletekhez közel, vagy természeti szépségű területekhez közel létesülne, nem elegendő ahhoz, hogy elmarasztaljuk a tagállamot. Az irányelvben az szerepel, hogy a hulladékkezelés a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik. Tehát a bizottságnak nincs lehetősége ebbe beleszólni. A görög hatóságok egyébként elfogadták már a szükséges jogszabályi kereteket az ajánlásaink alapján. Jeleznem kell azt is, hogy a szóban forgó irányelv a lakosság tájékoztatásáról is rendelkezik. Ugyanakkor miközben a nemzeti hatóságoknak be kell tartaniuk a tájékoztatási kötelezettséget, az ajánlásokat nem köteles követni. A panaszos azt mondja, hogy megvan a kockázata, hogy az ivóvizet szennyezni fogja lerakó a régióban. Nos, minden attól függ, hogy hogyan működtetik a lerakót, és hogy megfelel a, e, az az európai jogszabályoknak. Köszönöm. Ján úr. Szelevrákosz úr, elnézést. Eh, Kedves kollégák! Ismerem a panaszost, ismerem, mert tényleg nagyon aktív Görögországban, polgármesteri minőségében. Itt van a kezemben egy eh, panaszlevél a régió 8 másik polgármesterétől ugyanezzel a projekttel kapcsolatban. Nagyon jól ismerem ezt a régiót. Egyetértek a panaszossal a lerakó létesítésére kiszemelt helyszín nagyon közel van a Phoenix folyóhoz. Ez a folyó látja el vízzel az egész környéket, az összes mezőgazdasági létesítmény ettől a folyamtól függ. Ivóvízzel is ez a folyam látja el a régiót. A lerakó létesítése, amivel kapcsolatban a petíciót benyújtották, a folyamot, az ivóvizet, a mezőgazdálkodást, illetve a régióban élő emberek egészségét egyaránt veszélyezteti. Szeretném azt is elmondani, hogy az Európai Bizottság képviselője aki úgy tűnik, hogy ugyanebből a régióból származik. nem eh, hivatkozott az ivóvíz irányelvre, pedig úgy tűnik, hogy éppen ezt az irányelvet sértik meg. Én szeretném, hogyha ezt az ügyet nagyon komolyan eh, vizsgálnánk meg, és eh, további információt, pontosítást kérnénk vele kapcsolatban. A panaszos a 7 millió eurót említette, ez nem az ablakon kidobott pénz. Jó lenne, hogyha az Európai Unió nem adna mindenre pénzt, csak olyan dolgokra, amelyek hasznosak csak olyanra adna pénzt, ami hasznos, csak olyan beruházásokra. Két év múlva olyan helyzet állhat elő, hogy ez a 7 millió euró ö, egyszerűen elpazarlásra került. További pontosítást kell kérni tehát a görög hatóságoktól, meg kell kérdezni tőlük, hogy feltétlenül meg akarják-e valósítani ezt a beruházást, hiszen a hatóságok ugyanebben a régiókban már egy hulladék feldolgozó üzemet is építenek. Tehát a görög hatóságoktól meg kell kérdezni, hogy a régió szükségleteit nem elégíti-e ki ez a már épülő üzem. Köszönöm szépen, Szalavrakosz úr. Tehát ön azt akarja, azt kéri, hogy a szakbizottság küldjön egy levelet a görög hatóságoknak? Igen, azt kell kérni tőlük, hogy tájékoztassanak bennünket, mert értesültünk róla, hogy egy hulladék feldolgozó üzem épül ebben a régióban, és jó lenne tudnunk, hogy ez nem elégíti ki a helyi szükségleteket. A görög hatóságok szerint <clears throat> nem pénzkidobás ez a 7 millió euró, amit erre a projektre költenénk. Köszönöm. die These vertreten, äh, äh, Mülldeponien ohne, ohne, ohne Gefährdung äh, wird es nie geben. Im Endeffekt az, az elképzelés, hogy a személytelepek veszélytelen építése elképzelhetetlen, hiszen a személytelepek e, átnyúlnak a következő generációba. Ez a, a Kelet-Németországban olyan problémákkal küzdünk, amelyet a szocializmusból örököltünk. Ugyanígy a szeméttelepek e, tehát is átadjuk a következő generációban. Ezért nagyon óvatosan kell ezzel bánnunk. A bizottság eh, választ adott egy részről, ugyanakkor nem tud beavatkozni. Akkor, csak akkor, hogyha értékelési problémák vannak. Hogyha megnézzük eh, a légi felvételeket, Azt láthatjuk, hogy a folyó nagyon közel van a területhez. Ez azt jelenti számomra, hogy értékelési probléma történt, és a víz keretirányelvet nem vették figyelembe. Ezért tehát fe, meg kell nyitnunk ezt a petíciót, és levelet kell írnunk azzal a tartalommal, hogy nem vették figyelembe a vízkeret irányelvet. Tehát közbe kell lépnünk, és egyet kell értenünk az e, e korábbi felszólalóval, bár nem tudom, hogy van-e lehetőségünk arra, hogy e, a görög hatóságokat erre felszólítsuk. A bizottság e, azt mondta, hogy a görög hatóságok elvégezték munkájukat, bár jele van annak, hogy nem végeztek eléggé alapos vizsgálatot, és ezt el kell mondanunk. Ide kell foglalnunk még azt is, hogy felkérjük a hatóságokat arra, hogy a rendelkezésre álló fejlettebb módszerekkel vizsgálják meg a hatásokat. Elnök asszony? Köszönöm szépen a hozzászólást. a kulcsponthoz értünk, úgy tűnik számomra, hogy amikor Görögországról van szó, és az ottani helyzetről, a múltban meghozott döntéseket felül kell vizsgálni. Tehát el kell küldönünk ezt a levelet a görög hatóságoknak. Köszönöm szépen a részvételét. Én a kollégák által felvetett irányban szeretnék szólni. Az Európai Bizottság tájékoztatóján én kicsit megütköztem, hiszen a bizottság maga mondja, hogy a közösségi joggal való összeegyeztethetősége a projektnek az a vízre gyakorolt hatáson múlik de hát el kellene végezni a megfelelő értékelést, hogy ismerjük a vízre való hatást. Tehát minimum értékelésre lenne szükség, és garanciákra, hogy a vízminőséget nem befolyásolja a projekt. Ahogy itt a kollégák is hangsúlyozták, meg a panaszos is, megvan a kockázata a víz ö, szennyezésének, fontos, hogy felhívjuk a görög hatóságok figyelmét arra, hogy a projektjük megvalósíthatóságát nem tanulmányozták megfelelően, a kockázatokat nem vizsgálták meg megfelelően. Önök asszony, teljes mértékben egyetértek a petíciós érveivel, illetve azzal is, amit egyéb kollégák mondtak. Szerintem ez pontosan egy olyan eset, amikor nem lehetünk pártatlanok. Szerintem ne csupán egy levelet küldjünk a görög hatóságoknak, nem tudom egyébként mi a költségvetésünk, de azt gondolom, hogy talán egy kis delegáció ellátogathatna a helyszínre, és azt hiszem, hogy megnézhetjük ott a helyszínen, hogy megsértették az irányelvet, vagy sem. Ennek a témának, ennek a petíciónak már nagyon hosszú a múltja. A görög hatóságok már sokszor próbáltak megbirkózni ezzel a hulladéklerakóval, úgyhogy szerintem ez pontosan egy olyan eset, amikor oda kell utaznunk. Az Európai Bizottság képviselője. Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a görög államtanács vizsgálja az ügyet. Meg kell várni, hogy a görög igazságszolgáltatás meghozza a döntését. Ugyanis az államtanács kell, hogy foglalkozzon a közösségi jog alkalmazásával. Mielőtt a görög hatóságoktól pontosítást kérnénk, szerintem érdemes ezt a döntést megvárni. Elnök, azért mi írunk levelet. Tessék. Bosztinár úr, nincs ellenvetésem. Ugyanez a hozzáfűzni valóm lenne. Vannak európai szabályok, irányelvek, rendeletek. Minden tökéletesnek tűnik. És mégis, amikor a végrehajtásra kerül sor, a meglévő szabályok végrehajtására, akkor hirtelen azon kapjuk magunkat, hogy a tagállamok vagy nem hajtják végre a szabályokat, amelyek léteznek, vagy pedig nagyon rosszul, helytelenül értelmezik ezeket a meglévő szabályokat, és ennek pedig kihatása van. És most vissza is nyúlnék a biodiverzitásról szóló jelentésemhez. Pontosan ugyanarról van szó, a tagállamok nem hajtják végre megfelelően az irányelveket, és elfogadhatatlan magatartást tanúsítanak a tagállamok, de még az Európai Bizottság is. Ugyanis csak várják a hivatalos válaszokat, és még mindig várjuk ezt a választ, nemzeti kormánytól, aztán az Európai Bizottságtól, hogy reagáljon. Ez idő alatt pedig vagy a projekt már megvalósult, vagy legalábbis előre haladottabb állapotban van és helyreállíthatatlan károkat okozott, vagy pedig az európai polgárok úgy érzik magukat, hogy nem védik őket a szabályok és a rendeletek, és úgy érzik, hogy az Európai Unió intézményi szerepét nem tudja ellátni. Úgyhogy konzisztensebb válaszra van szükség a nemzeti kormány részéről, nem szabad időtlen időkig várnunk, és konzisztens választ kell követelnünk az Európai Bizottságtól is, amely még mindig vár a nemzeti reakcióra, végül pedig a meglévő szabályok konzisztens végrehajtására kell felszólítanunk. A jelentésemben is egyébként ez az egyik fő téma, de hogyha ezt nem tesszük meg, akkor az európai polgárok szemében kudarcot vallunk. Ugyanis mi felelünk azért, hogy nem reagálunk, és nem kérjük fel az Európai Bizottságot, illetve nemzetállamokat, hogy megfelelő magatartást tanúsítsanak. Nem a szabályokat kell újra feltalálni, újra tervezni, hanem a végrehajtással van probléma, és ez elfogadhatatlan. 2007 óta folyik ez az ügy, 2010 van, és még mindig várjuk hogy a görög államtanács reagáljon. De mit és mikor? Nem szeretnék senkit megsérteni, de megint akkor a görög kifejezést használom, a kalendas grekász, azaz időtlen időkig. Ön tökéletesen ért, hogy mit akarok mondani, elnök asszony. Elnök asszony mikrofon nélkül. Anteliosan mert to θέμα. Επειδή πρέπει να φύγω γιατί... Akkor mivel lezártuk volna ezt a, ennek az ügynek a tárgyalását, csak hogy én Aténba utazok, és Varidis úr, az én pártom képviselője, ennek is van egy petíciója, én szeretnék részt venni holnap Aténban egy sajtótájékoztatón, és szeretném, hogyha a 20-as pontot elhalasztanánk, mert Valadéz úr nem tud eljönni. A panaszos elnézést kér, és kéri az ő tárgyalásának elhalasztását, ugye? Jó, akkor ezt elfogadjuk. De a 21-esről van szó. visszatérünk a 20-asra. Kokálesz úr, a panaszos. Kokálesz úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy meghívtak. Ez a 669-ben 2006-os számú petíció a Speces szigeti szennyezésről van szó. Két görög nagykövet is lakik ezen a szigeten. Ők ketten és jó magam, mi hárman írtuk alá a petíciót. És Armand de Decker belga szenátusi elnök, és eljött Specesre múlt nyáron, és azt mondta, hogy nem hisz a személynek, hogy ilyen állapotok uralkodnak a lerakónál. 6000 állandó lakosa van a szigetnek, de hétvégén és nyáron, a szünidőben aténiek ezrei és más régiók lakosai is ott töltik a szabadidejüket. Több mint 500 ezer építési engedélyt adtak ki 7 év alatt. az idegenforgalmi szezonban 25 ezeren laknak a szigeten. 2006 óta, amikor először benyújtottuk panaszunkat, jelentősen romlott a helyzet. Ez az illegális lerakó, amiről szól a mi petíciónk, a legnagyobb kelet-peloponnézoszi illegális lerakó, mert egyébként sok illegális lerakó van Görögországban, de egyik se annyira szennyezi a tengert és a levegőt, mint a miénk. Olyan helyen van ugyanis, ahol nagyon erős a szél, és mihelyt esik az eső, a hulladék egy része bemosódik a tengerbe. A különösen műanyag hulladék ö, ég, és olyan füstöt kell beszívnunk, ami igen kellemetlen. A lerakóból az egész kelet Peloponnézoszi tengerpartra kerül a szemétből. Több tűzvész is kialakult, Peloponnézoszi erdő jelentős része leégett. Az egész sziget szemete erre a lerakóra kerül, gyakorlatilag nincs hulladék rendszer, a hatóságok azt mondják, hogy nincs pénzük a helyzet orvoslására, ez persze nem igaz. A hatóságok például szívesebben költenek 4 millió eurót arra, hogy a főteret kialakítsák, és ennek a pénznek 80%-a az EU kasszájából származik. Egyébként ezt a főteret egyáltalán nem szükséges ö, ö, felújítani, kialakítani, már is nagyon jól néz ki, és ö, igazán nincs ok arra, hogy ö, drága márványjal ö, burkolják le. A márványt úgyis tönkre teszi majd a közlekedés. Inkább hulladék feldolgozó központot kellene építeni. Én úgy gondolom, hogy nagyon sürgős az ügy. Évek óta tervezik, hogy a kontinensre vinnék át, a Peloponnesosra vinnék át a hulladékot, hogy ott feldolgozzák, de nem valósult meg ez a terv. Azt mondhatom, hogy sajnos az Európai Bizottság nem igazán tud a helyzet súlyosságáról, és arról, hogy milyen jelentős szennyezést okoz ez a lerakó az Európai Bizottság fürdővizekről begyűjtött információi nem felelnek meg a valóságnak. Én évek óta úszom, és jól ismerem ezt a tengerpartot. Elmondhatom, hogy a hulladéknak, illetve a hulladék égetésből származó füstnek betudható szennyezés szabad szemmel is jól látható. Speces és a Peloponnesoszi félsziget között a tenger tele van nylon zacskókkal, és más a felszínen úszó szeméttel. És az egész tengerpartot nem csak Speces közelében, sokkal messzebb is elborítja a szemétből, égetésből származó por, illetve a tenger fenék nagyon szennyezett. Ez egy nem sűrűn lakott terület. A Peloponnézosznak ezen a részén nem keletkezik sok hulladék, minden speciesből származik. Elnök, köszönöm szépen, Kokalesz úr! mivel görög a levezető elnök, hát elég zavarba ejtő az, amit ön mondott. Úgy gondolom, hogy elsősorban Speceszi polgármesteri hivatal a felelős a helyzetért, ennek utána kell nézni, de mindenek előtt az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót. Vajek úr? Thank you, Mrs. Chair. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Bizottság tisztában van azzal, hogy mennyire komoly a helyzet a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatban, és az Európai Bíróság egyébként egy határozatot hozott ezzel kapcsolatban, amit az Európai Bizottság állapított meg, hogy a megfelelő EU-s jogszabályokat a görög hatóságok nem tartották be. Talán tudják, a szerződés 260. cikke ami korábban 228-as volt, a tagállamoknak kötelességük minden lépést megtenni azért, hogy az Európai Bíróság határozatát végrehajtsák. Ha ez nem valósul meg, akkor az Európai Bizottság másodszorra is a bírósághoz fordulhat, és ez esetben már kérheti büntetés megfizetését. Magán megjegyzésként azt mondanám, hogy jobb lenne, hogyha ezt a pénzt a megfelelő hulladékgazdálkodási eszközökre fordítanák, nem pedig a büntetésre. Minden esetre, mivel a görög hatóságok nem igyekeztek, hogy végrehajtsák a bíróság határozatát, az Európai Bizottság a szerződés 260. cikkének megfelelően eljárást kezdeményezett, és valószínűleg a végén az Európai Bíróság a büntetést fog kiszabni a görög hatóságokra. Ami pedig a tengervizet illeti, teljesen megértem a petícióst, undorító dolog valóban egy nejlonzacskókkal szennyezett tengervízben úszni. A vízkezelése, vízgazdálkodás ez esetben nem felel meg, a, illetve nem, ezt nem fedi le a megfelelő EU-s jogszabály. Másrésztről azonban teljesen egyetértek abban, hogy a állampolgárok elvárásai a víz tisztaságával kapcsolatban nem mikrobiológiai jellegűek, de azt gondolom, hogy a megfelelő hulladékgazdálkodás megoldana ezt a problémát, nem kellene megvárni a büntetés kiszabását, ugyanis a tengervíz szennyezettsége szintén annak tudható be, hogy nem megfelelő a hulladékazdálkodás. Elnök, szeretne bárki hozzászólni? Bosztinár úr, parancsoljon. Elnök asszony. Nagyon nehéz helyzetben vagyok. Ugyanis nem olyan petíciót vitatunk meg, amelyet egy politikai párt képviselője írt alá. Nem politikai petíció ez, azonban a petíció a valóságra vonatkozik, amiről tudott egyébként a görög nemzeti kormány és az Európai Bizottság is, mégpedig már 2006 óta. 2006 óta csak magyarázkodást hallottunk arra vonatkozóan, hogy miért nem ha- hajtottak végre valamit. És az Atén és Brüsszel közötti pingpongjátszmát követhettük csak figyelemmel, illetve a szennyezést, mert ez nem csak egy a szilárd hulladékra vonatkozik, hanem organikus összetevőkkel is szennyezik a környezetet, ez pedig sokkal komolyabb, súlyosabb, és úgy tudom, hogy körülbelül száz évbe telik, hogy a felszín alatti vizek helyreálljanak. És megint csak magyarázkodást hallgatunk. És itt megint a bizottságtól kérdezem, hogy miért fogadjuk el a hulladékgazdálkodásnak ilyetén módját? Hát egyértelművé vált, hogy az európai irányelveket nem hajtják végre, és végezetül pedig mit kapunk? Csak gyenge magyarázkodást. Hol vannak a következtetések, és hol van a végrehajtás, a következtetések végrehajtása. Ennyi. Egyéb esetben persze nagyon jó társasági eseményeket tartani az Európai Bizottsággal, illetve a görög kormányjal ott a helyszínen, de ez elfogadhatatlan, ugyanis így módon gyakorlatilag az európai intézmények hitelességét ássák alá. Európában, Speces-szigeten, az egész Európai Unióban köszönöm. Yes, Mrs. Greeny. Oui, merci. Moi aussi. Igen, köszönöm. De engem is meglep már maga az eltelt idő, meg az idő, ami továbbra is telik, és hát ennek a lerakónak a jelenlegi állapota tényleg elképesztő, hogy ilyen körülmények alakultak ki. Itt a dokumentumban, ami előttem van, az szerepel, hogy a 2009-es európai ö, szennyvíz jelentés a görög adatok nélkül készült el. Hát ez elég sajnálatos szerintem aztán a fürdővizek minőségéről is szó van, de hát a levegő minőség is elég érdekes lenne, azt is meg kéne vizsgálni. Meg hát ugye a fürdővizeket, de hát ott van a, az ivóvíz a készlet is, nem tudom mikor kapunk erről adatokat. És szerintem a görög hatóságok számára ez elég nagy gond, mi Francia, Görögországot álomdestinációként tartjuk számon. Mindenkinek Görögországban lenne kedve a vakációját történni, de ha ilyeneket hall az ember, biztos, hogy nem Görögországban fog nyaralni. Hogy gazd gazdaságilag is érthetetlen az ilyen hozzáállás tehát az ott lakók szempontjából is, ugye akik ilyen egyre egészségtelenebb környezetben élnek, mi számunkra is fontos lenne. Tehát az Európai Bizottságnak is fel kellene lépnie, meg nekünk is, hogy három év múlva ne kerüljön vissza ez a panasz ide ebbe a szakbizottságba. Köszönöm. Um, I, I, I was really... Uh, ήμουνα κι εγώ έτσι, ενοχλήθηκα πάρα πολύ με την εικόνα hát engem is megdöbbentett a helyzet ismertetése. Ez egy nagyon szép sziget, történelmi múltú sziget, fontos szerepet játszott Görögország közelmúltjának történetében. Szeretném azért figyelmeztetni önöket, nagyon nehéz helyzetben van pillanatnyilag Görögország. Most új kormányunk van, és a kormány nagyon küzd azért, hogy a dolgokat helyreállítsa. Illetve, hogy hozzászoktassa a görög polgárokat a törvények betartásához, mert az elmúlt néhány évben az a hihetetlen helyzet alakult ki, hogy a törvényeket nem alkalmazták, nem tartották be. Tehát nem a felelőtlen görög állammal van dolgunk most, hanem egy új görög kormányjal, amely megpróbálja helyrehozni a dolgokat. Én azt javaslom, hogy nagyon komoly levelet kellene írnunk a kérdéses polgármesteri hivatalnak, hiszen ők követték el ezt a bűnt, illetve az Európai Bizottságnak is, hogy továbbra is gyakoroljon nyomást minden szinten. Egyetértenek? Igen, köszönöm. Uh, Újabb görög téma Panayotis Burasz úr részéről amelyet Kurinyátis úr fog bemutatni. Köszönöm. Az Európai Bizottság megvizsgálta ezt a panaszt, és nem csak a 9931-es irányelv megsértéséről van szó, hanem további irányelvek megsértéséről is. A 9931-es irányelv átültetésekor a görög jogrendbe az szerepel, hogy addig nem indulhat meg a hulladék lerakó működése, ami ki nem alakítanak egy integrált hulladékkezelő létesítményt. A 80 337 EGK KHV irányelvel összhangban részletes környezeti hatásvizsgálatot végeztek. Ez egy előzetes vizsgálat, ennek nincsenek kötelező jogi következményei. környezeti hatástanulmányt kell végeznie, végeztetnie a beruházónak. Az illetékes hatóságnak ezt követően kell meghoznia a végleges döntést. A bizottság úgy ítéli meg, hogy az előzetes tanulmány alapján a 85 EGK e, irányelv e, megsértését nem lehet megállapítani. A bizottság e, úgy ítéli meg, hogy a környezetvédelmi európai jogszabályokat nem sértették meg, mert továbbra is közelről fogja nyomon követni ezt az ügyet. Köszönöm, mondja az elnök asszony további észrevételek. course, we keep it open. Akkor nyitva hagyjuk. A következő pedig a 24-es. Üdvözlöm itt a petíciós. Parancsoljon. You can sit down if you feel like. Nyugodtan üljön le, de hogyha szeretne, akkor állhat is. Mesdames, messieurs, Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Köszönöm az Európai Parlament Petíciós Szakbizottságának, hogy a mai ülésen napirendjére felvette a petíciómat. Ezzel is megmutatta, hogy mennyire ragaszkodik Európa alapítóinak ideáljaihoz, akik Egyesült Európát akartak a ez első és a második világháború és a különböző konfliktusok után. Különösen köszönöm a Petíciós Szakbizottság titkárságának, hogy nagyon elfoglalt léte ellenére mindent megtett, hogy segítsen. Az összes európai parlamenti képviselőnek köszönetet mondok, akik érdeklődtek a petícióm iránt, és támogattak a petíciós szakbizottság lehetőséget ad arra, hogy hallassam egy sor európai gyógyszerész hangját, akik az Egyesült Királyságban élnek és dolgoznak, de akik nem hozhatnak létre három évnél fiatalabb gyógyszertárat, így másodosztályúak, vagy páriának minősülnek a gyógyszerészek között. Egy angol törvény a 68-as Medicine Act megtiltja ugyanis minden olyan gyógyszerésznek, aki nem angol egyetemen kapta a diplomáját, hogy vezető gyógyszerészként dolgozon három évnél fiatalabb van, attól függetlenül, hogy milyen régóta szerepel az angol gyógyszerészek kamarájában. Ez egy anakronikus törvény, amely um, rövidtávú áthelyezés tárgyát képező több mint három éves gyógyszertárakra is vonatkozik. Hadd mondjam erről az én történetemet, egy mindennapi európai állampolgár történetét. 98. szeptember 27-én három év franciaországi munkanélküliség után az Egyesült Királyságba költöztem, Tehát, mint említettem, a 100 méternél kisebb távolságra elhelyeznek egy gyógyszertárat, akkor is vonatkozik ez a törvény. Tehát három év munkanélküliség után hat gyermek édesapjaként az Egyesült Királyságba költöztem. Ma 14 gyermekem van és gyógyszertárban kívántam dolgozni. 98. október 5-én gyógyszertár vezetővé váltam nagy meglepetésemre, egy nagy gyógyszertár lánc kötelékében. Franciaországban 99-ben megválasztottak az év gyógyszerészévé, hiszen úgy tűnt, hogy én vagyok a példás megoldás az európai gyógyszerész munkanélküliségre. 99 márciusától freelance gyógyszerészé váltam, és akkor szembesültem az angol törvény kemény valóságával. Két tra- két súlyos és megszégyenítő dolog is történt velem. 2007-ben tájékoztatott a munkáltatóm, hogy nem lehet egy gyógyszertervezető Herlow Townban. 2008. szeptember 30-án pedig egyszerűen kitettek az Asda cég gyógyszertárából Swindonban, mint hogyha egyszerű bűnöző lennék mert csak két év, tizenegy hónapja működött ez a gyógyszertár. Azóta semmilyen azda gyógyszertárban nem dolgozhatok. 2007-ben a Department of Health-hez fordultam, minisztérium az európai jogszabályok restriktív értelmezése miatt, aztán a londoni magasbírósághoz, és kértem, hogy előzetes döntéskéréssel forduljanak az Európai Közösségek Bíróságához a szerződés 234. cikkével kapcsolatban. Azonban a felső bíróság úgy ítélte meg, hogy az Egyesült Királyság nem sért meg semmilyen közösségi jogszabályt, és nem kell előzetes döntéskéréssel fordulni sem az Európai Bírósághoz, mert az ír legfelsőbb bíróság ezt már megtette 2005-ben ugyanilyen tárgyban. Én azonban ezt vitatom, szerintem nem ugyanabban a kérdésben fordultak az Európai Bírósághoz, ezért az acte clair, vagy világos egyértelmű aktus elvit nem érvényesülhet. Több mint egy évtizede éltem ugyanis az Egyesült Királyságban, és így történt velem ez a jogsértés. Egyértelműen megsértették a szerződés 12., 39. és 43. cikkét. 2009. augusztus 24-én az, az Európai Közösség Bírósága is hoz is megpróbáltam fordulni, de azt a tájékoztatást kaptam, hogy az Európai Bizottsághoz kell fordulnom mert ők tudnának a bírósághoz fordulni. Eddig semmi nem történt. Barroso bizottsági elnök 2007. június 11-én kijelentette, hogy akik nem fordulhatnak a közösségi bírósághoz, azoknak két lehetőségük marad. Az egyik közösségi jogi ügyben, hogy az Európai Bizottsághoz fordulnak, és a bizottság a cikk 226. cikke alapján saját mérlegelési jogkörében a bírósághoz fordulat, vagy pedig egy nem szerződéses keresetet nyújthat be az állampolgár az érintett állammal szemben a bírósághoz. Sajnos ez a második eset pillanatnyilag nem járható út. Itt az első opció marad, ugyanis a, a Nemzeti eh, Bíróság nem adott igazat nekem. A szerződés 43. cikke alapján meg kell vizsgálni, hogy az Egyesült Királyság jogszabálya megfelel a közösségi jognak. A bizottságnak az Egyesült Királyság 2009. szeptember 24-én küldött választ, és továbbra is kitart a saját interpretációja mellett. A bizottság kiegészítő észrevételeiben 2010. januárjában egészen más interpretációt ad a szerződés cikkének. Nem jött el az idő, hogy az Európai Bizottság levonja a következtetéseket, és hogy az európai állampolgárokat ne hagyják most már magukra, ebben az Európában, amiről annyit álmodtak 1957. március 25-én Rómában. az Európai Bizottsághoz fordulok és az Európai Parlamenthez, hogy használják ki jogköreiket, amelyeket a szerződés 226-os és 230-as cikkei biztosítanak, hogy forduljanak az én ügyemben az Európai Bírósághoz. fontos lenne, hogy az inkriminált angol törvény számos áldozatának igazságot szolgáltassanak és módosítsák az angol jogszabályokat. Köszönöm, éljen az Európai Unió, éljen Franciaország, éljen az Egyesült Királyság. Thank you so much. Uh, Mr. Köszönöm szépen, Mihok úr, a bizottság részéről. Kérem, hogy a következő napi rendi pontot is foglalja ide, mert hasonlónak tűnnek. Euh, Köszönöm. Nos, a két petíció nagyon hasonló, és pontosan ugyanezzel a problémával foglalkozik. Tehát a válasz Taga úr petíciójára, amit adunk, a következő petícióra is érvényes. Azt hiszem, hogy nem kell belemenni a részletekbe, nagyon pontosan előadta Taga úr a panaszának a lényegét. Én csak a jogszabályi környezetet szeretném pontosítani, illetve hogy az angol hatóságok milyen érveket használnak. Az angol hatóságok az irányelv 21. cikkére hivatkoznak, a szakképesítésekről szóló irányelv 21. cikkére, mi szerint az Európai Unióban szerzett diplomák nem alkalmazhatóak az új gyógyszertárak irányításában. Az irányelvnek abban a részében található ez a rendelkezés, ahol az automatikus elismerésről van szó. Ez a cikk tehát egy derogációt hoz létre az automatikus elismerés alól. Ez a derogáció nem érinti a többi elismerési eljárást, és nem érinti az állampolgárok jogait, amelyeket a szerződés határoz meg. A bizottság úgy ítéli meg, hogy Tega úr helyzete nagyon problémás, és ezért kapcsolatba léptünk az angol hatóságokkal, továbbra is elemezzük a helyzetet, és amennyiben szükséges, a közösségi bíróságához fogunk fordulni, amennyiben ez szükséges, viszont hogyha a közösségi jog nem sérül, akkor lezárjuk ezt az aktát. Köszönöm szépen a figyelmüket. Mrs. Grüni. Grüni asszony. Köszönöm, elnök asszony. Hát ö, eléggé ö, megdöbbentő, amikor ö, ilyen ö, helyzetről hallunk. Én nem igazán értem, hogy az Európai Bizottság mire vár, hát simán az Európai Bírósághoz fordulhatna, a angol hatóságok válaszára várnak. Én azt ajánlom, hogy ne várjanak tovább, hanem forduljanak a közösségek bíróságához. Hiszen azért vagyunk itt, hogy jól működjön az európai piac, nem elfogadható az ilyesmi. Azt mondjuk a fiataloknak, hogy menjenek külföldre dolgozni, hogy ne legyen akadály egy tagállam határa, és akkor ilyen helyzetek állnak elő. Ráadásul az el nem ismerés mögött az áll, hogy az úr a panaszos tényleg nehéz helyzetbe került, hátrányos a helyzete, munkanélküli volt, el kell tartania a családját, Nincs mire várnunk. Engem sokkol ez a panasz, és én azt szeretném, hogy mondjuk meg az Európai Bizottságnak, hogy igenis forduljon a bírósághoz. Én azzal fogom kezdeni, hogy ez számomra eléggé világos eset, ugyanis diszkrimináció helyzete állt elő, ez diszkriminációról szól elsősorban, mégpedig egy olyan dolog alapján, amely teljesen ellentétes az Európai Unió alapszellemével, ez pedig a szabad mozgás alapelve. És ezt London is támogatja. Aztán a következő megjegyzésem az lenne, hogy arra is pontosan emlékszem, hogy két évvel ezelőtt, amikor a spanyol Zsoké Klub egyik tagjának petícióját vitattuk meg. A spanyol szabályok ellen lépett fel, ugyanis ez meg, ezek megakadályozták egy brit edző, megakadályoztak egy brit edzőt abban, hogy a spanyol királyi zsoké klub tagja legyen és akkor ezt javasoltuk, hogy Spanyolország feleljen meg az európai szabályoknak. Ugyanakkor viszont most úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyságra nem vonatkoznak ezek a szabályok. Ebben a konkrét esetben, hogyha gyógyszerészek akarnak dolgozni az Egyesült Királyságban. Tehát elsősorban ez a diszkriminációról szól, azt pedig büntetni kell. A következő ötlet pedig az, hogy értem én, hogy az Európai Alapjogi Kartából miért akart kilépni az Egyesült Királyságát, pontosan azért, mert a diszkrimináció is szerepel benne. Ugyanakkor viszont az Egyesült Királyságot kötelezni kell arra, hogy feleljen meg, tartsa be az európai szabályokat, ugyanis, hogyha egy brit doktort, egy orvost akadályoznak meg abban, hogy mondjuk Romániában, vagy Franciaországban, vagy Németországban gyakorolja szakmáját, akkor mi marad az Európai Unióból, mi marad az Európánkból? Ez protek- protekcionizmus? Arról szól, hogy a nemzeti kötelezettségvállalásokat részesítjük előnyben szemben az európai értékekkel, és az Európai Bizottság magyarázata pedig nagyon gyenge kötelezettségvállalást tartalmazott, ugyanis nagyon konzisztensen kellene reagálniuk erre a helyzetre, nem szabad további négy évet várni, mind a Speces ügyjel kapcsolatban. az Egyesült Királyságnak meg kell változtatni a jogszabályait. Fel kell szólítani erre, másodszorban pedig ez a diszkrimi- ezt a diszkriminációs esetet megfelelően büntetni kell, ugyanis hogyha más ország is ugyanezt fogja tenni, akkor akár egy kisebb ország, akkor automatikusan felszólítanak, hogy viselkedjen megfelelően. Tehát Európai Bizottságként az első feladatuk az az, hogy ezt a helyzetet megoldják. Elnök, köszönöm Bosztiner úr, akkor konkretizáljuk, amit Grüni asszony éppen mondott az alapján. A bizottságot fel kell kérnünk arra, hogy ezt az esetet küldje tovább az Európai Bírósághoz. És mi magunk is egy nagyon kemény hangvételű levelet kell írjunk a brit hatóságoknak, illetve a brit oktatásügyi minisztériumnak, mondja az elnök asszony, hogy adjanak magyarázatot. Nagyon köszönöm, hogy eljött ma hozzánk. Akkor folytassuk. 28-as következik. Bocsánat, 25-ös, mondja az elnök. Angelika Komen asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Az Abella úr petíciója a máltai eng- mérnök képesítéseket illeti. Már benyújtottam egy jelentést október 1-én és november 3-án is a bizottságnak. A bizottságnak az a véleménye, hogy a petíciót egy, egy kivétellel november 3-án elfogadták, a kompenzációs intézkedésnek van egy eleme, ahol a bizottság magyarázatot kért a máltai hatóságoktól, és ez az elem pedig az a diszertáció, amit a petíciónustól kértek műszaki projektjének kapcsolatban. Tehát magyarázatot kértünk a máltai hatóságoktól, és várjuk ezeket a megjegyzéseket ugyanannak. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök. Van-e Megjegyzés, kérdés? Ezzel az ügyjel kapcsolatban a 25-ösről van szó. Van-e bárkinek megjegyzése képviselők részéről? Ez azt jelenti, hogy lezárjuk az ügyet? Rendben, hát akkor lezárjuk. Valószínűleg ezt le fogjuk zárni. 26-os következik. Egészségügyi témájú petíció. Sergio Niola, olasz ö, ö, képviselő, Schmidt úr a bizottság részéről. Pancsoljon. Köszönöm szépen. Tájékoztattuk önöket írásban, hogy a közösségi jogszabályok lehetővé tesznek olyan rendelkezéseket, amelyek a gyógyszerészeti termékek reklámozására vonatkoznak tévében. Csak a vénykö, nem vényköteles gyógyszereket lehet így módon reklámozni, és hogyha ezt teszik, akkor információval kell a reklámot ellátni, el kell mondani a termék nevét, hogy el kell olvasni a melléket tájékoztatót, és hogy ki kell kérni orvosok, gyógyszerészek véleményét is a termékkel kapcsolatban. Miután megkaptuk a petíciót az olaszországi helyzetről, megkerestük az olasz hatóságokat, Mm, és elmondtuk neki, hogy, nekik, hogy a nemzeti hatóságoknak érvényesíteniük kell ezeket a szabályokat. Két dolgot kérdeztünk, azt, hogy miként valósítják meg az európai rendelkezéseket, és hogy másfelől miként hajtják végre, kényszerítik ki ezeket a rendelkezéseket. Ők azt mondták nekünk, hogy megmutatták, hogy milyen milyen a nemzeti jogszabályok, amelyeket megfelelően vettek át, az irányelv rendelkezéseit is, és arról is tájékoztattak minket, hogy a végrehajtást az illetékes hatóságok végzik, eljutatták hozzánk a minisztériumi rendelet egy másolatát, amely szintén megemlíti az illetékes hatóságok kérdését, és elmondja, hogy mely feltételek mellett kell ezeknek megfigyelniük, bizonyos televíziós hirdetéseket, amelyek nem felelnek meg ezeknek a rendelkezéseknek. Összefoglalásképpen az volt a benyomásunk az olasz válaszok alapján, hogy először is az európai jogszabályokat megfelelően alkalmazzák, és másfelől, hogy megfelelő lépéseket tettek annak biztosítása érdekében, hogy a, ezeket a rendelkezéseket megfelelően alkalmazzák eseti alapokon is Olaszországban. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ha jól értettem, az olasz hatóságok megfelelnek a rendelkezéseknek, vagy sem? válasz? Igen. A szóban forduló kérdésben megfigyelték az egyes, az adott tévés csatornát, hogy vajon megsérti-e a rendelkezéseket, és azt találták, hogy a rendelkezéseknek megfelelnek. Ez a végrehajtási intézkedés megfelel az európai jogszabályoknak, de a nemzeti illetékes hatóságoknak végre kell hajtaniuk, és az olasz hatóságok biztosítottak minket arról, hogy megtették a megfelelő lépéseket, hogy az egyes eseteket utókövessék, és hogy ezek a, megfeleljenek a konkrét intézkedéseknek, és hogy ezt el is lehessen fogadni. Köszönöm szépen. Elnök mikrofon nélkül beszél. Nem? Rendben van, ez volt a válasz. Oké. Okay. Mikrofon nélküli hozzászólás. Health in Italy. Egészségügyi téma Olaszországból. Florian Schmidt, Péter Schott. Köszönöm, elnök asszony. Igen, a panasz, a panaszt egy olasz állampolgár nyújtotta be, aki közigazgatásban dolgozik, és nagyon szigorú szabályok ellen tesz panaszt, a beteg állományban lévő emberekkel szemben alkalmazák ezeket a szabályokat. A panaszt a mi egységünk azért kapta meg, mert diszkriminációra vonatkozik, és már válaszoltunk is írásban erre a petícióra. Itt a lényeg az, hogy a jogi vívmányok, Európai Uniós vívmányok a diszkrimináció területén a fogyatékosság alapján történő diszkriminációra vonatkoznak, úgyhogy nincsen jogalap arra, hogy ezt a, ezzel a petícióval foglalkozzunk. A foglalkoztatásügyi irányelv talán tudják, hogy ebben szerepel a különböző diszkriminációk esete is, de nincsen konkrét EU jogszabály, amely a betegállományra vonatkozna, a betegállományon belül történő diszkriminációra. Ez egy szubszidiaritási téma, és a tagállamok úgy döntöttek, hogy saját módjukon szabályozzák ezt a területet. Ezt megpróbáltuk megmagyarázni a petíciósnak, hogy a keretirányelv csak fogyatékosságra vonatkozik. Tehát ebben az esetben nem engedheti meg magának, hogy beavatkozzon, hiszen tagállami hatáskörről van szó. Ebben az esetben tehát nincsen uniós hatáskör, semmi egyebet nem tudunk ehhez hozzászólni, elnök asszony. De arra vagyok kíváncsi, hogy mi szakbizottságként talán a Szociális Ügyek Bizottságához tovább küldhetjük-e, hogy ők döntsenek. Talán ők tudnak tenni valamit. Miért ne? Tehát, hogy tájékozódjanak ők is. De miért? kérdezi az egyik képviselő. Elnök asszony kikapcsolta a mikrofont, nem halljuk, hogy mit mond. Uh, investigation on the issue. Tehát, hogy vizsgálatot folytassanak az ügyel kapcsolatban. Hát ez végül egy szociális probléma, még akkor is, hogyha nagyon ritka. Hát jó, önök fognak dönteni, nyilván én csak elnök vagyok ebben az esetben. Számomra ez egy szubszidiáris kérdés, le kell zárni a petíciót. Szerintem ez nem az Európai Parlamentre tartozó probléma, ez ilyesmivel nem akarok foglalkozni. Egy csomó ilyen van Franciaországban is. Számomra ez a tagállam hatáskörét képezi, nem az Európai Parlamentre vagy az Európai Bizottságra tartozik. Én, én úgy érzem, hogy zárjuk le jó, meggyőzött. Rendben. Elnök asszony mikrofon nélkül. Chairman. The chairman. The next. The next. Next. The next meeting. Eh. Yep. Újra mikrofon nélküli hozzászólások a teremből. Annex B, Annex B is it? Yeah. Where is it? The B. B melléklet hol van? kérdezi az elnök asszony. Egy pillanat. A, B melléklet, igen. Ezek azok a petíciók, amelyek általában, amelyeket általában normális esetben lezárnánk, ha csak nem kérik a képviselők, hogy tartsuk nyitva őket, hogyha nincs ellenvetésük, akkor lezárjuk ezeket. Elnök, köszönöm szépen, hogy ennyire itt voltak. Legalábbis azon kevesek, akik itt maradtak. Igazán le vagyok kötelező önök felé.